Herr Präsident! Az elnök. Bitte nehmen Sie Platz. Kérem szépen foglaljanak helyet. Darf Sie bitten Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk az ülést. kérem szépen hogy mindenki foglalja el újra a helyét. a második forduló után azt tudom elmondani hogy új jelölt nem érkezett az európai parlament elnöki posztjára és ennek megfelelően tartottuk meg a második fordulót. az első forduló jelöltség, jelölteit tehát meg tartjuk és kérem szépen, hogy mindenki gondoskodjon róla, hogy van nála szavazó cédula. Sie kennen alle das Prozedere. Ich darf die Stimmzähler bitten, ihre Plätze einzunehmen. Tehát mindenki a helyén fogja megkapni a szavazó cédulát és ezzel kérem, hogy mindenki járuljon a választási urnákhoz, és kérem szépen, hogy mindenki a saját helyét foglalja el. Azt látom, hogy Hökmárk úr az S betűnél van, már pedig nem ott van a helye. Hökmárk úr. Siessen! Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Minden szavazatszámláló helyén van? Ja, hört mir denn hier keiner zu? Ő nem oda tartozik. So, der Wahlgang ist eröffnet. Akkor megnyitom a második választási fordulót. Sind alle da? Herr Ehler ist da?